ezt a témát. Decemberben szavazunk, most a következő napi rendi pont következik. A bizottság és a tanács nyilatkozatai. A Nemzetközi Távközösi Egyesület világkonferenciáját illetően, illetve a Nemzetközi Távközlési Szabályzás esetleges kiterjesztését. Üdvözlöm a ciprusi elnökséget. Megadom a szót Lukasz Luka miniszter úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! A távközés nemzetközi szabályai olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek nemzetköziek, és nem nemzeti távközlésekre vonatkoznak. Így aztán vannak olyan részei a szabálynak, amelyek összeesnek az EU közösségi joganyagával, különösen az elektronikus távközlés területén. Az EU mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogyha változtatás következik be a szabályzatban, amely esetleg fölmerülhet a Dubajban tartott nemzetközi konferencián, azok ne ütközzenek össze az EU-s jogalkotással. Következésképpen biztosítanunk kell azt, hogy a konferencia semmilyen esetben sem fogja korlátozni az EU-t, azt illetően, hogy a jövőben hogyan fejleszti a közösségi joganyagot. A soros elnökség képviselőjeként azért vagyok ma itt, hogy biztosítsam önöket arról, hogy a tanács teljes mértékben támogatja a konferencia két célját. Az egyik, hogy elkerüljük azt, hogy az Európai Unió közösségi joganyagával a szabályok egy összeütközésbe kerüljenek, és másodszorban pedig azt, hogy az EU fenntartsa továbbra is a jogát, hogy úgy fejlesz a joganyagot, ahogy azt szeretné. A 27 tagállam, amely részt vesz és tárgyal a konferencián, mint teljes jogú tag, ezt a két üzenetet átadja a másik 163 tagállamnak, amely tagja az ITU-nak, a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek, amely szervezi ezt a konferenciát. A 27 tagállam elkötelezte magát, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a konferencia végeredménye megfelel az EU prioritásainak és a jelenlegi elkötelezettségeinek. Amint önök is tudják, <clears throat> a konferencia előkészítő folyamata elég bonyolult, különösen fontos az EU számára az ITU-nak a munkacsoportja, illetve a posták és távközlési szervezeteknek, a CEPT-nek az ülése az EU tagállamai és az Európai Bizottság erőteljesen részt vett ebben az, előfesz- ebben az előkészítésben, és ugyanazt az álláspontot követik. Az Európai Bizottság is részt vesz ezen a konferencián, de nem egy teljes jogú tárgyaló tag, hanem egy megfigyelő. Ugyanis a teljes jogú képviseletet csak az ITU tagjainak engedik meg, mert ezt mondja ki az ITU szabályzata. Így aztán a részvételünk azt jelenti, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy az EU céljait megvalósítsuk, meg fogjuk vitatni EU-ként, bizottságként, hogy elfogadjanak minket, mint megfigyelők, tanácsadó funkcióval. Annak ellenére, hogy ez a szabályzat nem engedi meg az Európai Bizottságnak, hogy megtárgyalja a javaslatokat, azt azért megengedi, hogy szót kapjon, amikor a tagállamok már szót kaptok az ITU-n. Tájékoztatást és tanácsokat adhatunk, amelyek összhangban vannak az Európai Unió irányvonalával. A ciprusi soros elnökség részéről a bizottság javaslatát terjesztjük be, amelyet a tanács is teljes mértékben támogatott, nevezetesen mindenáron megpróbáljuk elkerülni, hogy az Európai Unió közösségi joganyagával bármilyen módon ütközön a elfogadott szabályzat, illetve hogy az Európai Unió úgy fejleszte tovább, ahogy kívánja. A bizottság azt is javasolta, hogy az Európai Unió, amely a bizottságot amelyet a bizottság képvisel, tárgyalásokat folytasson a szabályok megújításáról. De azt is tudnunk kell, hogy az ITU szabályai nem teszik lehetővé, hogy az Európai Unió részt vegyen ezen a konferencián, mint teljes jogú tárgyaló fél. Ezért vagy megfigyelő lesz, vagy tanácsadó jelleggel bíró megfigyelő, de az ITU-nak a szabályai nem engedik azt meg, hogy az álláspontját kifejtse a megfigyelő. De részt vehetünk tanácsadói szereppel, mint megfigyelő, és kérelmeztük, hogy ezt megválasz hogy ezt megengedjék, ezt a konferencia első napján döntik el. Hogy mondjam el a következőt? A tanács teljes mértékben elismeri azt, hogy a bizottságnak az unió álláspontját kell ismertetnie, de csak az Európai Unió tagállamainak van, része, van joga ahhoz, hogy javaslatokat terjesszen be. Ez az ITU szabályzata, és ezen nem tudunk változtatni a tanács részéről. Ami nagyon fontos, hogy a bizottság és a tagállamok együttműködjenek annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy az Európai Unió álláspontját helyesen ismertessük Dubajban, a megfelelő szakértők bevonásával, akik az Európai Uniót képviselik. Következésképpen nagyon fontos az, hogy eredményeket érjünk el, hogy olyan helyzetbe kerüljön ahol reagálni tudunk a sok javaslatra, amelyet a konferencián benyújtani készülnek a tagok. A soros elnökség gyakorlati javaslatokból álló dokumentumot állított össze, ezt megvitattuk a tanácsban, hogy hogyan lehet összehangolni a 27 tagállam és a bizottságnak az álláspontját, a konferenciát. Ebből a célból november 16-án pénteken Brüsszelben a ciprusi elnökség szervezett a bizottság bevonásával a nemzeti képviseletek bevonásával egy konferenciát, és megvitattuk a gyakorlati kérdéseket, összehangoltuk a tevékenységeket, annak érdekében, hogy jobban képviselhessük az Európai Uniót ezen a konferencián. Én nagyon remélem, hogy ezek az adott válaszok a konferenciával kapcsolatban megfelelő választ adtak arra a kérdésre, amelyet szóban nyújtott be a tisztelt képviselő Verheyen, bizt, Verheyen képviselő úr. Ami a lényegét értett, illeti az internet szabályzását, és az, hogy a tartalmak szolgáltatóit fizet, fizettetni kell ezért, Természetesen a konferenciának és az ITU-nak feladata ez, és hogy megoldják ezt a témát. Hogyha azt mondanánk, hogy igen, fizessenek a tartalomért, és ők szabályozzák ezt, hát ez ellentétben lenne azzal, amit mi gondolunk az EU részéről, hiszen ez a fajta válasz nem lenne összeegyeztethető az EU közösségi joganyagával, és nem képviselni a jövőbeni álláspontokat az úgynevezett közös európai javaslatok képviselők az európai álláspontokat a CEPT egyeztetésem. Végül, hogy egészítsem kell azzal, hogy amikor a nemzetközi távközlési szabályzatot elfogadták 1988-ban, ez egy olyan környezetben történt, ahol kevés kapcsolat volt, kevés hálózat. Más szóval ez azt jelenti, hogy különböző szolgáltatásokra különböző hálózatokat használtak. Ma azonban egyre inkább összefonódnak ezek a hálózatok, és mindenféle szolgáltatási tartalmakat szolgáltatnak, hang, videó, adatforgalmat, és mindezt egy csomagban. Ennek az a következménye, és az is figyelembe kell vennünk, hogy ugyanakkor egyre többen használnak mobiltelefonokat, és megnövekedett az átadott tartalmak száma, különösen itt a videókat említeném. Mindez kihívásokat jelent a mai távközlési rendszerek számára, és a szabályzat számára is, amely lefedi ezeket a hálózatokat. Csak úgy a fejlett országokban, mint a fejlődő országokban. A tanács elkötelezi magát, hogy minden lehetséges lépés megtehet annak érdekében, hogy a konferencián való részvétele az európai közösségi joganyagot és az Európai Unió céljait közvetítse, amelyek összhangban vannak a digitális gazdasági célokkal Európában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm a soros elnökségnek. Most pedig Tajani úrnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Most Nelly Cruz alelnök asszonyt helyettesítem itt. Az az internet, amit manapság használunk, szerves módon fejlődött. Ez megfelel azon kreatív igényeknek, amely létrehozta ezt az infrastruktúrát és tartalmait valamennyi polgár javára. Az internet nevekedési, munkahelyteremtési forrás Európában és a fejlődő világban egyaránt. A következő nemzetközi távközlési konferencián az egy, egy korlátozóbb internet szabályozást vezethetnek be egy felülvizsgált szerződés révén. Ez károsíthatná az innovációt, a növekedést ezen a területen, amely hozzájárul a világgazdasághoz, korlátozná az adatok áramlását, megnövelni a költségeket, administratív korlátokat támasztana és akadályozna az új vállalatok kialakítását. Még fontosabb megjegyezni, hogy számos ország, amely szigorúban kívánja szabályozni az internetet a dubai folyamat révén, nem osztja az unió értékeit és az emberi jogok tiszteletben tartását sem megnyitni a kapukat ezen országok előtt az internet szigorú ellenőrzését illetően nagy kockázatot jelent a véleménynyilvánítás szabadsága, a magáért védelme és a megfelelő politikai véleménynyilvánítás tárgyában. Éppen ezért az ilyenfajta javaslatokat vissza kell utasítani. Az Európai Uniónak mindenképpen a nemzetközi távközlési rendet ilyen irányú megváltoztatása ellen kell fellépni, ami a forgalom ellenőrzését, illetve tartalmak ellenőrzését illeti. Nagyon nehéz tárgyalásokra számíthatunk Dubajban, más országok álláspontjának figyelembevételével és elvárásokat véve ezen új rendelettel kapcsolatban. Vannak olyan országok, amelyek a mi nézeteinket képviselik, és remélem, hogy egy hogy a túlkorlátozó szabályozás kialakítását elkerülhetjük majd. Az éberség a jó koordináció közöttünk, valamint nagyon sok munka szükséges ehhez. Az Európai Bizottság üdvözli a távközlési szereplők, elektronikus szereplők federációját, amely a CEPT-hez csatlakozik, és az interkonnexió szabályozása szerintük nem, ennek nincs helye a távközési rendeletben. Az, hogy az Európai Uniónak közös álláspontja legyen a Nemzetközi Távközlési Konferencián, nos, ezt az álláspontot 2012 július 2-án fogadtuk el. Álláspontunk az, hogy figyelnünk kell arra, hogy a rendelet bármiféle megváltoztatás ezen rendeletet illetően ne károsítsa az EU közös szabályait, és ne változtassa meg ezek ható erejét. A bizottság és a tanács véleménye az, hogy ez a fórum nem a megfelelő arra, hogy a díjszabás és kompenzációs rendszereket meghatározza. Nincs most specifikus szabályozás a távközlés, illetve az internet tárgyában, ezért az EU jogszabályokat fogalmatosíthat az internet semlegességének jegyében, amely utóbbit mi szükségesnek tekintünk. A tagállamok nem sokára elfogadják ezen javaslatok felülvizsgálat változatát. A bizottság támogatásáról biztosítja a tagállamokat az állás, ezen álláspontot illetően. Mindenképpen fontos az internet jövőbeli fejlődésének továbbra is nyitott és innovatív platformnak kell maradnia. A bizottság sajnálatát fejezi ki azt illetően, hogy a tagállamok nem tudtak megállapodásra jutni intézményes kérdéseket, illetve már ami az Európai Unió képviseletét illeti, a Lisszaboni szerződésben foglaltaknak megfelelően. Európa egységes hangja ebben a kérdésben nagyon fontos, hogy jó eredményeket érjünk el a dubai tárgyaláson. Az Európai Bizottság minden tőle telhetőt megtesz, hogy az EU álláspontját a lehető legerősebben védelmezze, a Nemzetközi Távközlési Konferencián. Köszönöm szépen. E, Most pedig a frakciók nevében, a néppárt részéről megadom a szót Szabine Ferhelyen asszonynak két perc. E, Tisztelt elnök úr, decemberben szervezik meg a világkonferenciát amelyről szó van, új standardokat, új normákat fognak meghatározni. Eddig az ITU határozta meg az interoperabilitást és a technikai standardokat. Egyes országok, Kína, Oroszország, néhány arab és afrikai állam az internet szabályozás néhány kompetenciáját az ITU-ra szeretné átruházni. Mi az állásfoglalásban világosá szeretnénk tenni, hogy ezt elutasítjuk, mert ezáltal sérül a véleménynyilvánítás szabadsága és a gazdasági fejlődési potenciál is korlátozódik. Az internet elveszíteti függetlenségét, az internethez való szabad hozzáférés, és um, az adat uh, továbbítás szabadsága a tervek szerint továbbiakban is hozzájárul majd a gazdaság és kulturális fejlődéshez. Az internet a demokratikus struktúrák uh, alkotóelemévé vált, és főként a KKV-k is új piacokra léphettek be az internet révén. Ezért a bizottságot és a tanácsot arra szólítjuk fel, hogy a konferencia alkalmával a kompetenciákat ne engedje át az ITU-nak, és járuljon hozzá ahhoz, hogy az internet továbbra is a gazdaság és kulturális fejlődés mozgatórugója maradjon. Az, a több szereplős megközelítés az internet szabályozásában eddig is bevált, és remélhetőleg a továbbiakban is ez lesz a fő hozzáállás. Az európai pozíciót hatékonyan kell képviselnie a bizottságnak az európai polgárok érdekében. Köszönöm. Most pedig a szocialisták részéről Kalfin úré a szó kettő percre. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Parlamentünkben megakadályoztuk uh, az akta elfogadását, és uh, folyamatosan az internet szabadságát, nyitottságát támogattuk szavazatunkkal. Úgy gondolom, hogy a decemberi Nemzetközi Távközlési Világkonferencián határozott álláspontot kell képviselnünk. Az Európai Unió azt hiszem készen áll arra, hogy közös álláspontot képviseljen az Európai Bizottság igen kiváló javaslata alapján. Az ITU keretében fogunk részt venni a az eszmecserében különböző országok képviseltetik magukat ebben a szervben, és különböző érdekeik vannak. Az internet egy nagyon erős eszköz manapság, sok ország szeretné ellenőrizni az internetet, hiszen félnek az internet és az internetet használó polgárok befolyásától. Vannak olyan országok és szervezetek, amelyek tehát magukhoz akarják ragadni az internet feletti ellenőrzést, például az üzleti modell megváltoztatása révén, monopóliumok létrehozása révén, a költségek növelése révén. Hallhattunk olyan kormányokról is nem régiben, amelyek nemzeti internetet akarnak létrehozni, ami önmagában is oximoron, de vannak más javaslatok is, amelyeket elő fognak terjeszteni ezen a konferencián. Oroszország úgy gondolja, hogy a tagállamoknak kell jogot biztosítani arra, hogy maguk szabályozzák az internetet, ez gyakorlatilag az internet szabadságának végét jelenti. A nemzeti területen belül az internet szabályozása, ez mit is jelent? Mit jelent ezt hozzá kapcsolni egy adott ország szuverén jogaihoz? Azt javasolják továbbá, hogy a tagállamoknak egyenlő joggal kell rendelkezniük abban, hogy döntsenek az internetes címekről és a doménnevekről. Ez gyakorlatilag a többszereplős internet szabályozás végét jelenteni, ez lehetetlen. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy az EU közös álláspontot képviseljen, és a bizottság legyen határozott. Köszönöm. Köszönöm az ALDE részéről. Sáke a szó két és fél percre. technology. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Sokat hallhattunk a szabályokról. Én szerettem volna néhány szót ejteni a kontextusról, amelyben állásfoglalásról eszmecserét folytatunk. Az internettechnológiák világszerte megváltoztatták az emberek életét, az emberek hozzáférhetnek az információkat, szabadon kifejezésre juthatják véleményüket, de fontos ez a vállalatok és vállalkozók számára is, nagyon nagy lehetőséget kínál. A technológiák révén a monopóliumokat könnyebben meg lehet dönteni. Gondolok olyan hatalomra, amely általában a média és a kormányok kezében összpontosul, mégis vigyázzunk kell arra, hogy ne alakuljanak ki új monopóliumok. A forradalmi változást mindig tiltakozása kíséri azoknak, akiknek érdekeiket van, érdekeik vannak, azokat akarják védeni. A multinacionális szervezetek arénájában zajlanak az efféle harcok. Az ITU kezdetben technológiai normákkal foglalkozó, standardokkal foglalkozó szervezet volt, de ezek a standardok egyre inkább a politikai viták eszközévé válnak, és a nemzetállamok egyre inkább a saját területükre leszűkítve akarják ellenőrzésük alá vonni az internetet. A spam elleni harc ürügyén a vélemény nyilvánítás szabadsága csorbolt, a Voice over IP szolgáltatások korlátozása gyakran a vélemény nyilvánítás szabadságát is korlátozza, így Afrikában például, és Hollandiában is hasonló lépésekre került sor, ezért az én pártom az internetes semlegességet jogerőre akarja emelni. Egyesek úgy gondolják, hogy az hogy internet, az internet ellenőrzésére van szükség, mások azt mondják, hogy ez oximoron. Az internet gyakorlatilag szabályozás nélkül vált azon gyümölcsöző platformá, amely ma. Az ITU Dubájban találkozót hívott össze a Nemzetközi Távközlési Világkonferencia alkalmával, és van értelme a szabályozást átdolgozni, hiszen régóta nem történt meg ez, de fontos szem előtt tartanunk továbbra is azt, hogy az ITU ajánlásai nem kötelezőek, és a legjobb gyakorlat elterjesztésére irányulnak. Az EU mind, mind a 27 tagállamának van szavazata, és hogy az EU globális szereplő akar lenni, vezető szerepet akar játszani, fontos, hogy egy hangon szóljunk, és fontos továbbra is hangsúlyoznunk, hogy az internet egy szabad térség, ahol garantálni kell az alapvető emberi jogokat. Köszönöm. A zöldek részéről Anders Dotter asszony egy percre. Thank you, Chairman. Colleagues. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Nagyon örülök annak, hogy a parlament időt szánt arra, hogy a Nemzetközi Távközlési Konferenciáról szót ejtsünk. Nagyon gyakran, amikor döntéseket hozunk arról, hogy hogyan kommunikálhatunk vagy nem, nemzetközi szinten születnek, és nem kapnak elég figyelmet. Én úgy gondolom, hogy a múlt héten megmutatta a parlament, hogy képes arra, hogy a közérdekeit képviselje a nemzetközi távközléssel kapcsolatban. Egy állásfoglalást fogalmaztunk meg, jól megmutatja, hogy a parlament mit gondol az információs és kommunikációs technológiák korlátozásáról, mit gondolunk az átláthatóságról, az ITU szabályzást illetően, ezt a tanács is említette ma este. Köszönetet szeretnék mondani minden politikai frakciónak, hogy együttműködik, és remélem, hogy a bizottság és a tanács továbbra is bevon minket a munkába. Köszönöm. Elnök, most pedig Gunnar Hökmark úr következik kettő percre. Elnök úr, én azt hiszem, hogy egyetértünk abban ebben a házban, a bizottság is, és a tanács is, hogy a legfontosabb feladatunk az internet szabadságának védelme, és nagyon jó azt hallani, hogy ebben tényleg mindenki egyetért. Bár mondták, hogy az internet szabadsága előfeltétele annak, hogy az internet továbbfejlődhessen. Azt is tudjuk, hogy az internet szabadsága a kifejezés az információ szabadságát jelenti, ez megváltoztatta, megváltoztatja a társadalmainkat, és meg is fogja ha képesek vagyunk az internetet szabadon és függetlenül tartani. De tudjuk, hogy nagyon sok rezsim, nagyon sok erő szeretné megakadályozni ezt a fejleményt, olyan okoknál fogva, amit mondtunk, mert félnek a szólásszabadságtól, a tájékoztatás elérhetőségétől így aztán egyértelmű kell, hogy legyen, és határozott állásvonal, mi védjük a szabadságát az internetnek. De azt is biztosítanunk kell, hogy ne adjunk mentségeket azoknak, akik korlátozni akarják. Fontos, hogy mi ne blokkolhassuk a szolgáltatásokat, vagy ne tegyük lehetővé, hogy bárhol máshol megtörténjen ez, mert ez kihasználják azok az erők, akik a szólásszabadságot és a tájékoztatás szabadságát korlátozni akarják. És ez csökkenteni az internet fontosságát. Látni fogjuk azokat a fejleményeket a jövőben is, amiket a múltban láttunk. A legjobb módja annak, hogy megvédjük az internetet a ilyen korlátozó rezsimektől, ez. És nagyon örülök annak, hogy minden párt és frakció egyetért ebben. Köszönöm. Elnök. Most pedig Deborah Szerecsáni következik két percre. Sí, grazie, presidente. Come... Köszönöm, elnök úr, ahogyan emlékeztettünk már rá, az ENSZ decemberben a TEV tervközléssel foglalkozik majd ezen nemzetközi tervközlési konferencia keretében. A cél a Nemzetközi Távközési Szabályzat felülvizsgálata. Nagyon elégedettek vagyunk Tejani biztos úrral, illetve a mostanáig végzett munkával. Ezt nem vitathatjuk ennek a helyességét. Nem engedhetjük meg, hogy az Európai Unió autoritását egy ilyen ITU féle egyesület kétségbe vonja. Nagyon sok ország részes ennek az uniónak, és sok országban a demokráciához, a véleménynyilvánítás szabadságához kapcsolódó problémák vannak. Tehát nem téves azt állítani, hogy az internet veszélyben van, a szabadság, a részvétel, a nyitottság, az innováció. Azt hiszem tehát, hogy fontos az internet szerepét megvédeni, azt a szerepet, amelyet az internet játszhat a gazdasági növekedés újrafellendítésében, illetve lehetőségteremtésben mindenki számára. Jó lenne, hogyha a bizottság azzal a célral dolgozna, hogy Európa egységesen lép fel Dubájban. Nagyon sok ellentmondásos javaslat van a tárgyalóasztalon a Nemzetközi Távközlési Konferencián egyesek az internet kormányzását akarják módosítani, a hálózat semlegességét veszélybe sodorják, tehát itt az internet szabadsága forog kockán, mégpedig a véleménynyilvántás szabadság, illetve az adatvédelem szabadsága. Nagyon sok esetben itt nem a polgárok kommunikációjáról van szó, hanem a hálózaton cirkuláló adatokról itt a korlátozásától a cenzúráig nagyon rövid út vezet, és itt az Európai Unió alapvető elveiről van szó. I call now the Vice President of... Most pedig a bizottság alelnökének, Tajani úrnak adná meg a szót. Je vais remercier tout d'abord tous les députés qui ont... Köszönetet mondok valamennyi képviselőnek, aki támogatta a bizottság álláspontját, elkötelezettségét, hogy egységes hangon szóljon az Európai Unió annak érdekében, hogy az internet szabadságát megvédjük, nem csupán a rendszer szabadságát, hanem az Európai Unió értékeit. Cruz alelnök asszonyt tájékoztatni fogom erről a vitáról. A parlament által jelenleg vitatott megoldások esetében arról van szó, hogy a bizottság egy mandátumot akar kapni a tanácstól ezen a nemzetközi távközlési konferencián való részvételre a szerződés 118-as cikkének értelmében. Európának erős hangon kell szólni, hogyha meg akarjuk védeni az internetet az ellenőrzéstől és a beavatkozástól. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a tanács részéről Luka úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, kicsit kifutottunk az időből, úgyhogy most rövidre fogom. Figyelembe véve, hogy ez a konferencia, a Wikit konferencia mennyire fontos Európa szempontjából, minden alapszervezet számára nagy figyelmet szentelünk neki. Nagyon jól tisztázunk kell, hogy mi legyen a szerepe ennek a konferenciának, hogy ez egy olyan szektor, ahol nagyon gyorsan folylanak a fejlesztések, nem szabad kislépéseket tennünk, kis szabályzásokat, hanem biztosítanunk kell azt, hogy ezek a szabályok, ez a szabályzat nagyon magas szinten stratégiai és technológiai szempontból semleges marad. Köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítottak a konferencia iránt és a digitális technológia iránt. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a ciprusi elnökség teljes mértékben elkötelezte magát, hogy az Európai Unió érdekeit és álláspontját képviseli Dubajban, és ez összhangban lesz a közösségi joganyaggal, és képviseli a digitális Európa érdekeit. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hároman szeretnének még hozzászólni, hárman kértek szót ezzel a ö, ö, témával kapcsolatban. Decemberben szavazunk. Félbeszakítom az ülést 21 óra 00-ig, az részemről pedig jó éjszakát mindenkinek.